die präsidentin! az elnök jó napot kívánok kedves kollégák hölgyeim és uraim! megkezdjük az ülést a tegnapi ülés jegyzőkönyvét már elérhetővé tették. Ha nincs senkinek ellenvetése, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintem. Az elnök a tanástól